Európai Unió meghallgatta a polgárok véleményét, és a parlament is nyitott fülekkel vette az üzenetüket, főleg, hogyha toxikus növényvédőszerekről van szó. Fontos a hozzáférés a polgárok részéről a megfelelő információkról, információkhoz, főleg, hogyha az európai biztonsági ról van szó, és az ezt vizsgáló különböző tanulmányok hitelességéről. Legyen szó élelmiszerekről, takarmányokról, vagy akár ízesítőkről. Ennek a sok-sok információnak a feltárása, az EFSA most már megnyitja a kapuit, olyan adatokról lévén szó, amelyeket az ipar rendel, bocsát rendelkezésre. Ezzel közelebb kerülünk a polgárokhoz, a család praktikáknak a visszaszorítását szolgálja mindez, és azt is, hogy tulajdonképpen ne lehessen megvásárolni egy-egy tanulmányi eredményt, egy-egy tanulmány eredményét egészen pontosan. Ha csak a pénz diktál, akkor tulajdonképpen a polgár abban bízhat, hogy egy olyan rendszer kerül felállításra, amely ellenáll a külső nyomásnak. Európa remélhetőleg megint a polgárokat tudja a középpontba helyezni. Köszönöm. Először Házekam kollégán következik az Egységes Európai Baloldal nevébe. Parancsoljon képviselő asszony, egy percre önél szó. Köszönöm szépen. Évtizedek óta a Monsanto többek között döntötte el, hogy mennyi toxikus anyag jut bele többek között az élelmiszerbe. Ennek mi az eredménye? a biodizervitás, a vizeink minősége megromlott, és tulajdonképpen vegyi, vegyészet nélkül, vegyi anyagok nélkül már nem is nagyon lehet semmilyen élelmiszert megtermelni. De mindezt megúszszák egyszerűen, azért, mert az EFSA gyakorlatilag előre megvásárolt tanulmányokra támaszkodva hozza nyilvánosságra a véleményét. Az ipar, ipar diktált tehát, be kell vallanunk, hogy a toxikus anyagoknak nagy része egyszerűen meg benne marad az anyagokban. Úgyhogy a kérdés az, hogy mikor fogunk végre lépni önállóan. Ben képviselő asszony, Housing Martin következik egy percre a zöldektől. Parancsoljon! Kedves kollégák, Európa számára ez egy jó nap, mert újra visszanyerhetjük a polgárok bizalmát, ami a glifozát kapcsán elveszett a polgárok körében. 1,3 millió polgár írta alá a polgári kedvezmény kezdeményezését, a Stop Glifozát eh, projektet, és hát így most végre az engedélyezési folyamatba transzparenciát tudunk bevezetni. Tudjuk jól, hogy a glifozát témakörnek még ezzel nincs vége. Ez még mindig nagyon sokszor kritika tárgyát képzi, az USA-ban pedig látjuk, hogy az esetek kapcsán nagyon is komolyan kell vennünk ezt a problémakört. Mit kell elérnünk? Az tanulmányokra vonatkozóan most már átláthatóság van, ezeket nyilvánosságra kell hozni, tehát azokat is, amelyek lehet, hogy nem szolgálják egy-egy vállalkozásnak az érdekét, de ez szerintem nagyon fontos lépés előre és az is nagyon fontos intézkedés, hogy a polgárok, a fogyasztók érdekei most már megelőzik a nagy konszerzek eh, érdekeit, és ezért örülünk, hogy ezt elértük. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon köszönjük képviselőtársunk, és az, az EPP-ből következik Patikainen képviselő kollégám. Parancsoljon. Innovációt, tai liikesalaisuudet tai yritysten nostamat tutkimukset. Köszönöm a szót a kereskedelmi titkok sohasem lehetnek fontosabbak, mint a közegészségügy. Ezért ez a megállapodás, amely az élelmiszerrel kapcsolatos kutatás átláthatóságáról szól, rendkívül fontos. Minél komplikáltabb az élelmiszerrendszer, annál több információval rendelkezünk az összetevőkről, mint például a vegyi anyagok, vagy nano ö, ö, műanyagok, amelyeket tartalmaznak. És minél szélesebb körű a kutatás, ennek nyilvánosságra hozatala, illetve felmérése annak, hogy mi az, amit biztonságos élelmiszernek minősítünk, mert ez az, amit a jogalkotóknak tenniük kell. Ami a glifozátot illeti, A bizottság, a tanács és a parlament gyakorlatilag arra mutatott rá, hogy az információ, amely erre vonatkozott, nem jutott el a közvéleményhez. Az EFSA most jobban kell, hogy felhasználja az felszólalunk ugyancsak a néppártból buoi úr egy perc thirty percben egy perc thirty másodpercben parancsoljon. Thank you very much. I would like first to congratulate Commissioner Andriukaitis and the whole European Commission. Köszönöm szépen először is Andriukaitis úrnak és a bizottságnak szeretnék gratulálni ezért a kiváló javaslatért, illetve Ayuso asszonynak a jelentésért. Nyilván fontos, hogy visszanyerjük az állampolgárok bizalmát és rendkívüli átláthatóságot biztosítsunk a tanulmányok, illetve az élelmiszerbiztonság terén. Főleg azért, mert bizonyos igen érzékeny anyagok, mint a genetikailag módosított szervezetek engedélyezése, vagy bizonyos aktív anyagok, mint a neonikotinoidok, és a már híres, hírhet glifozát. A parlamentnek sikerült egyensúlyt teremtenie, ideglenes megállapodásra jutni a tanácssal független, átlátható és inkluzív megállapodást kötni és tanulmányt előírni minden tanulmány esetében folyamatos dialógus keretén belül a civil társadalommal. Ennek célja, hogy a közérdek domináljon. Mindazonáltal, hogy biztosíthassuk ennek a jogalkotói keretnek teljes sikerét, rendkívül fontos, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a legtöbb tagállamhoz forduljak azzal, hogy ösztönözzék szakárt, szakértőiket, hogy az értékelő testület tagjai legyenek, mert egyelőre hat tagállamból származik kétharmada a tagoknak. Csak köszönöm. Úr, és megkezdjük a KSDI procedúrát. Sojdrova asszony, Mariás úr és Konecska asszony kap szót. Parancsoljon, Mihály Sojdrova, egy perc az önék Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az előbb a kettős minőségről beszéltünk, és hát tulajdonképpen most is minőségről van szó. Az élelmiszerek biztonsága ugyanolyan fontos, mint a kettős minőség problémaköre. Ez az irányelv azt célozza, hogy javuljon az engedélyezési módszer, és ez pedig megfelelő tudományos ismeretek alapján történhet. De az átláthatóságot nem győzöm eléggé hangsúlyozni, a kockázat értékelést is ide sorolom, mert az EFSA tevékenységét ez ö, erősíti. Ugyanakkor ugye Európának versenyképesnek is kell maradnia. Az objektív kutatások, tanulmányok csak önmagukban képviselnek értéket, ha függetlenül kép, képződnek, hiszen hogyha meg lehet ezeket vásárolni, az megint csak a bizalmatása alá. Szükségünk van a bizalom visszaszerzésére, és a... Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök asszony. A kockázatok értékelése az élelmiszerláncban nagyon lényeges momentum, hiszen valóban vannak nagyon komoly kockázatok a fogyasztók egészségét tekintve. Zárnunk kell sorainkat, és közösen kell fellépnünk. A címkézést emelném ki ebben a kontextusban, a címkéknek tartalmazniuk kell az összes összetevőt, és a harmadik országokból való behozatalt is úgy kell biztosítanunk, hogy ők is betartsák a szabályokat. Nem lehet például a paradicsomot és egyéb agrártermékeket olyan országban termelni, ahol nem, a szabályok nem kerülnek betartásra. Azt követően pedig behozni az EU-ba. A hellénizált termékek, a tejre utalnék, miközben egyáltalán nem görög termékekről van szó. Sokszor Albániából vagy Észak-Macedóniából kerülnek be az EU-ba. Görög sajtként adják el többek között ezt a terméket. Ez veszélyt jelenthet a polgárok számára, a fogyasztók számára, és a vámok tekintetében is nagyon nagy probléma. A glifozát az egy óriási skandalum volt, zárnunk kell sorunkat. Köszönöm. A harmadik felszólalunk a Kesdiájba, Konecsne asszony, parancsoljon paní předsedající tento návrh je. elnök asszony ez a javaslat gyakorlatilag egy reakcióként értékelhető egy polgári kezdeményezés formájában a glifozát ellen, mert a közvélemény végre reagált a Monsanto fellépéseire, még pedig határozottan. A bizottság is fellépett a nagyobb transzparenciáért, a kockázatértékelés során, illetve az eredményeknek a közététele során, mert nagyon fontos ezeknek a tanulmányoknak a függetlensége, ha ezekre támaszkodnak az EFSA-nál. Azt gondolom, hogy a helyes úton járunk, ez a mostani szöveg mindenképpen javulást hoz, a kockázat értékelést teljesen kell végrehajtani, és átlátható kell, hogy legyen permanens ellenőrzésre van szükség, Közzé kell tenni az eredményeket, és a szakértőket is be kell vonni ebbe a folyamatba. Ez a rendelet szankciókat is kilátásba helyez, ami egy nagyon lényeges lépés, és ezért támogatom ezt a kezdeményezést. Nevében Vice President Katainannak adom meg a szót, parancsoljon biztos úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon gazdag vitát. Zárásként szeretném még egyszer elismételni, hogy ez az előzetes megállapodás a társjogalkotóknak köszönhetően megerősíti és legitimizálja az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség fontos szerepét. Ez azért lényeges, mert mindenki szeretne bízni a hatóságokban. Az EFSA mindig is szerette volna az elővigyázatosság elvét alkalmazni. Ez nagyon lényeges az állampolgáraink számára. Hogyha nem bízunk hatóságainkban, akkor mindig torzíthatjuk a valóságot politikailag, de ez senkinek nem jó. Az előzetes megállapodás javítja az átláthatóságot, erősíti a fogyasztói bizalmat. Köszönöm a jó munkát, és köszönöm, hogy ilyen eltökélten dolgoztak ezen a kérdésen. Szeretném még megerősíteni válaszként néhány kérdésre a piacainkon értékesített termékekkel kapcsolatosan, hogy minden ilyen termék, amit a belső piacon értékesítenek, kell, hogy teljesítse az európai élelmiszerbiztonsági feltételeket, függetlenül attól, hogy honnan érkeztek. Ez még egy dolog, ami nagyon fontos a fogyasztóink számára, hogy az Európai Unió a legbiztonságosabb piac a világon. Szabályaink, normáink és szabályozásunk a kívülről érkező termékekre is vonatkozik. Köszönöm szépen az eltökélt munkát. Thank you very much, Mr. Vice President és köszönöm elnök a szót két percben még jelentéstevőnknek pilar ayusonak és gratulálok még egyszer a munkájához és köszönjük szépen. parancsoljon előadó asszony! köszönöm szépen elnök asszony! Csak szeretnék köszönetet mondani minden felszólalónak, az árnyék előadóknak, Katainen úr önnek is, és különösen szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőinek. Köszönöm szépen a román elnökségnek a munkát, valamint Szomer asszonynak, mindezen erőfeszítéseknek köszönhetően sikerült megállapodásra jutni a tárgyalások során. Az intézmények nagyon sokat dolgoztak az elmúlt hónapokban, ahogyan önök is ezt elmondták, nagyon fontos, hogy felismerjük, elismerjük a munkatársak munkáját a jelentéssel kapcsolatosan, tehát még egyszer szeretnék nekik most nyilvánosan is köszönetet mondani. Köszönjük, kedves képviselőasszony, ezzel a vitát lezárjuk, és szavazni holnap fogunk róla a plénumon. Kedves képviselőtársaim, áttérünk a következő jelentésünkre. A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa de Grande Pascual jelentése és legelőször megadom a szót a jelentéstevőnknek négy percben parancsoljon uram! Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen a bizottsági alelnöknek is, hogy megjelent. Amikor elkezdtük, ennek a jelentésnek a kalandját szinte lehetetlen küldetésnek tűnt. Azóta a trialógusok területén a bizottság, a parlament és a tanács kiegyensúlyozott megállapodásra jutott. A kompromisszumos megállapodás, amivel módosítottuk a bizottság eredeti javaslatát, elfogadásra került a legtöbb tagállam által, és a bizottság, illetve a jogi bizottságunk is megerősítette ezt. A kiegészítő oltalmi tanúsítványt azért vezette be a bizottság, hogy segítse az európai kutatást. Az a szabadalmak esetében a szabályozás az a szabadalmaztatás és az innovációk sorsa függött ezen. a szabadalom időszaka alatt és a kiegészítő időszak alatt, a védelem alatt nem tárgyal, nem gyárthatnak és nem tárolhatnak védett termékeket. Időközben más harmadik országokban, ahol nincsen ilyen kiegészítő védelem, ezt megtehetik a kereskedők, ezért a generikus gyártók, akik Európa számára gyártanak, a világ több részével szemben versenyelőnyben vannak. Európa kulcsfontosságú a globális innovációs területen, ezért nagyon fontos, hogy a tudásalapú gazdaságot megvédjük. 35 milliárd euróról beszélünk évente, ezer, több ezer gyógyszerről évente a szellemi tulajdonjog védelme nagyon lényeges, hogy a jövőben is érdemes legyen új gyógyszereket, új kezeléseket kidolgozni. A generikus gyógyszerek kidolgozása is fontos az export bővítésben, az Unió egyik legversenyképesebb pillére ez gazdaságilag. A tanúsítvány a jelenlegi jogi szabályozást egészíti ki, hogy egyensúlyt teremtsen az EU-s és harmadik országbeli generikus gyártók között. Az Unióban letelepedett gyártók export célra, harmadik országokba irányuló export célra gyárthatják, már a védelmi időszak alatt is. Ezért azért volt fontos, hogy a harmadik országok beli gyártókkal egyensúlyban tudjanak versenyezni. Az a védelem utolsó hat hónapját érinti ez az időszak. Ezt fedi le a tanúsítvány, hogy az Unió egyes, egyenlő feltételekkel tudjon versenyezni a generikus gyártók esetében. Nagyon fontos, hogy a generikus gyógyszergyártók és bioszimiláris gyógyszergyártók nyilvánosságra hozzák az információkat, és ezt három hónappal előre megtegyék. Ez az értesítés garantálja a rendszer átláthatóságát és javítja az európai piacok átláthatóságát, közben pedig megmarad az információba vetett bizalom. A rendelet előnyös az európai iparák számára. A bizottság számítása szerint 2025-ben 7000-ről 15 7-ről 15 milliárd eurósra nő ez a piac, munkahelyek jönnek létre az Európai Unióban. Hölgyeim és uraim, ne, uraim, nem volt könnyű tetve hozni ezt a jelentést. Nagyon különböző véleményeket kellett összeegyeztetni, de sikerült elérni a konszenzust. Köszönöm annak, aki ebben részt vett, és különösen szeretnék emlékeztetni Mercedes munkatársam munkájára. Köszönöm szépen. Gracias, nagyon köszönjük képviselő úr, és a bizottság nevében a vice president, az alelnök, Mr. Katainen, a biztos úr Katainen úrnak adom meg a szót. Parancsoljon. Madam President, honorable members. Tisztelt képviselők, a kivétel egy nagyon fontos elem a belső piac versenyképessége szempontjából, és a parlament munkája szempontjából is nagyon fontos, hiszen a jelentésben Komi asszony 16-os jelentésében is szó volt már erről az egységes piaci stratégia kapcsán. Nagyon fontos üzenetet küldünk ezzel a dokumentummal a polgárok felé és a vállalkozók felé, a versenyképesség szempontjából, az erős ipari tevékenység védelme szempontjából és a megfizethető gyógyszerek szempontjából is pozitív ez az üzenet. Fontos, hogy itt eredményeket tudjunk felmutatni kézzelfogható eredmények formájában, és jövő hónapban választásokra kerül sor, tehát ebből a szempontból is nagyon fontos. A bizottság nagyon örül a tárgyalások pozitív eredményének. A parlament a román elnökség alatt kiváló munkát végzett, és elnök asszony, illetve tisztelt képviselők, valljuk be, nem volt egyszerű ez a dosszié. Sőt, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani de Grandes Pasqualnak, a jelentéstevőnek, a fáradhatatlan munkájáért, mert nagyon nehéz körülmények között dolgozott, erőt, energiát és időt nem kímélve. És a véleményeket megfogalmazókat, Völken és Sanchez képviselőket is kiemelném, illetve a többi árnyék jelentéstevőt is. Mert a munkájukkal nagyon sokban hozzájárultak egy nagyon fontos kivételhez, amelyel egyensúlyt teremtünk ebben a szektorban. Egy nagyon robusztus szöveg kerül elénk, a tanácsal közösen hozták ezt tető alá, és ezzel a generikumok globális piacán egy nagyon nagy lépést teszünk előre. Az EU-n kívüli bázisra rendelkező gyártók szempontjából is kiegyensúlyozottabb versenyre kerülhet sor, és a következő években óriási volumenű bevételre számíthatunk ebben az ágazatban. Szeretnék a következőkben a legfontosabb elemeire még rátérni ennek a szabályozásnak, amelyről holnap fog szavazni a parlament. Készletfelhalmozás az első, ezt a pontot felvették a szövegbe, hat hónappal az oltalom lejárata előtt lehetővé teszik, hogy az első naptól már helyzetbe hozhassák magukat az érintettek az oltalom lejárta után, és öt évenként pedig egy értékelésre kerül sor, annak érdekében, hogy leltárba vegyük, hogy megfelelőek-e a, a készlet felhalmazásra vonatkozó szabályok. A bizottság természetesen azt is megvizsgálja, hogy a hat hónapos jelenleg kitűzött határidő megfelelő-e. Aztán az alkalmazás dátumát illetően e tekintetben az összes intézmény rugalmasságról tett tanúbizonyságot, hiszen július 1-től 2021-ben lesz legkésőbb az az időpont, amikor életbe lép a szabályozás, addigra egy jogilag teljesen biztos alapokon álló rendszert kell tudnunk felmutatni. Visszamenőleges hatája nem lesz ennek a szabályozásnak, és az SPC oltalom kedvezményezetjei megfelelően fel tudnak készülni. Az átmenet során a legitim követeléseknek meg fogunk tudni felelni. Azt gondolom, hogy transzparens és nagyon jó alapokon áll ez a kompromisszum. A kivételeket kísérik majd a, az arányos ö, ö, védzáradékok, és ezek az új szabályokat kiegészítik, amelyek 2019. februárjában léptek életbe a gyógyszerek vonatkozásában. Természetesen a generikumok és biohasonló gyógyszerek vonatkozásában megmaradnak a titoktartás alá tartozó elő, dokumentumok, a versenyképességhez ezek is fontosak. Hosszú távon viszont mindenképpen meg kell tartanunk, a, és biztosítanunk kell az alacsony árakat. Azt gondolom, hogy jó kompromisszumra jutottak, mondom ezt zárásképpen. A különböző politikai vélemények közelítettek, sokszor ellentétes irányba mutattak a, az érdekek, de remélem, hogy pozitív lesz a szavazás eredménye holnap. Vice President, nagyon köszönjük, és most megadom a szót Téma Völkönnek, a Környezetvédelmi, Környez- Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság nevében két percre parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és a többi kollégának is, jelentéstevőket támogató árnyékjelentéstevőknek. Egy nagy időt felölelő munka után állunk itt most, mit is értünk el ezzel a jelentéssel. biztostani tudjuk azt, hogy az EU-n belül a fogyasztók jobb körülmények között és biztonságosabb gyógyszerekhez juthatnak ezentúl. Azt gondolom, hogy a parlament misszióját végre sikerült most teljesítenünk, hiszen európai szinten most a bioszimiláris és generikus gyógyszereket most már hozzáférhetővé tesszük azáltal, hogy az előírásoknak megfelelő termékek kerülhetnek piacra. Talán emlékeznek, hogy az utóbbi években voltak szennyezett gyógyszerek, volt gyógyszerhiány, és hogyha itt az EU-n belül tudunk gyógyszereket gyártani, akkor nő a minőség, sőt, hiány esetén pótolni tudjuk ezeket. E tekintetben, tehát itt valóban azt hiszem, hogy előre léptünk. Ennek a rendeletnek a csattanója viszont pont a stockpiling, tehát a készlet felhalma, felhalmozás, amikor az első napon már az oltalom lejárata után lépni kell. Mindent megpróbált a maga részéről a bizottság, hogy erre ne kerüljön sor, bár a hatástanulmány pont azt mondta ki, hogy a stockpiling és a termelés kapcsán talán a legnagyobb a hozam, a várható hozam. Nagyon sokat vitáztunk arról, hogy a betegek számára mi hozza a legnagyobb hasznot. Most végül is 6 havi készletfelhalmozási határidőt rögzítettünk, és a felülvizsgálat hat hónapja során meg tudjuk nézni, hogy hova is jutottunk ezzel. Én bízom abban, hogy ez a legjobb út. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki részt vett a munkában időnyomás alatt. Mi is köszönjük, és Latovszki úrnak adom meg a szót egy percre az Európai Konzervatívok és Reformerek nevében. Parancsoljon. Pani przewodnicząca, pani komisarzu, ja się do tych podziękowań. Köszönöm a szót. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik megköszönték a szerzőnek a munkáját. Ez a rendelet az egyik ritka példája annak, hogy az EU jogszabályok még a lengyel vállalkozók számára is kedvezőek lehetnek. Ez alkalommal készek voltunk nagyon jó szöveget megtárgyalni, amely új piacokat, új lehetőségeket nyit a generikus és egyéb termékek gyártói számára. Ez azt jelenti, hogy az emberek olyan gyógyszerekhez is hozzáférhetnek, amelyeket megengedhetnek maguknak. Nagyon remélem, hogy a lengyel vállalkozók ezt kihasználják, óriási lehetőség ez, innovatív része ez a gazdaságnak, támogatni fogom. Újnak adom meg a szót, Vérink asszonynak, bocsánat, 1 perc 30 másodpercre a Liberálisok és a Demokraták Szövetsége nevében. Thank you, voorzitter. In this speech zou ik willen onderlijnen dat acceptis. Köszönöm a szót. Szeretném kiemelni azt, hogy rendkívüli hatással van ez a rendelet a betegekre. Ami engem illet, a betegek jelen, jelenkívül fontosak. Például, hogyha rákos megbetegedésben szenvednek. Úgyhogy kérem a bizottságot, ha szükség van erre, vizsgálják felül ismételten ezt a rendeletet. Nagyon fontos ugyanis, hogy egy új gyógyszer hosszú éves munka eredményeképpen születik meg, és szeretnék a garanciáról szólni. A befektetés rendkívül sokba kerül. Például, ha egy új antibiotikumot ö, akarnak kidolgozni, ö, olyan rengeteg molekulát kell felhasználni, hogy egyszerűen szinte lehetetlenség kevesebb munkával ilyen gyógyszereket előállítani. Tehát nagyon fontos, hogy védeni kell a szellemi jogokat, és figyeljünk ide erre az ágazatra. Na asszonynak adom meg a szót egy percre egységes európai baloldal nevében parancsoljon. Köszönöm szépen, kedves kollégák, tisztelt elnök asszony. A gyártók a bio hasonló, illetve generikus gyógyszerek gyártói nem tudnak ezentúl harmadik országba termelni, miközben azért itt óriási beruházásokról van szó. Az MV-n belül megnéztük az egyes elemeit ennek a döntésnek, és az intézmény közi tárgyalások eredménye azért elég vegyes képet mutat. A legnagyobb problémát itt a szöveg kapcsán abban látjuk, hogy az életbelépés, azaz a hatályba lépés nagyon problematikus. Hogyha a polgárok érdekeit akarjuk szolgálni, akkor minél hamarabb életbe kellene lépni ennek a szabálynak. Csak bízni tudunk abban, hogy az engedélyek a generikumok vonatkozásában javítják mindenkit. Thank you, Chair and uh, dear commissioners this is my last speech in this european parliament. köszönöm elnök asszony kedves biztos úr az utolsó hozzászólásom a ciklus során nagyon örülök hogy az európai parlament kiállt a szellemi jogok mellett mert nagyon fontos és alapjog ez. Gazdasági szempontból ez egyáltalán nem ö, ö, jogos, csak meghosszabbítják ezt a folyamatot. Ennek a javaslatnak a segítségével a generikus gyógyszereket már legális módon ö, tudják előállítani. Ez kis lépés, de a helyes irányba. Ambíciózus felülvizsgálati klauzával együtt, hogyha ez a hat hónap elegendő, ami a készlet felhalmozást illeti, már csak egy alapvetőbb reformra van szükség. Köszönöm, remélem ez így is lesz. Mi is nagyon köszönjük képviselő asszony Busoly úr, Peterle Alois és Máriás úr kap szót a kezdiájba. Először is Busoly úr következik, parancsoljon, és utána már Merci Köszönöm, kedves kollégák! Rendkívül fontos, hogy az európai vállalatok számára megszülessen ez a rendelet az olyan gyógyszerek esetében, amelyeket védeni akarjuk. Ha a harmadik országok felé akarjuk csak exportálni, vagy hogyha készletezni az Európai Unióban, az első naptól kezdve, hogyha az tanúsítvány, a kiegészítő tanúsítvány lejárt. Ezen intézkedés segítségével gyártóink versenyképesek lesznek a piacon, ha nem lenne ez a kiegészítő oltalom, vagy nem létezne, vagy lejárna, akkor mások lennének a körülmények. Hiszen a költségek rendkívül magasak. Végül is szeretnék támogatni, szeretném támogatni előadónkat is gratulálni. A következő felszólalunk Máriás úr, parancsoljon. Köszönöm, Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy itt az alap kérdés, amiről eszmecserét ö, folytatunk, és amit védenünk kell, a közegészségügy. A második dolog a betegek érdeke. Ez pedig azt jelenti, hogy a betegek hozzá kell, hogy férjenek az olcsó ö, gyógyszerekhez. Úgyhogy minden olyan intézkedés, ö, amely az európai gyógyszeripar versenyképességének támogatását illeti, nem szabad, hogy a végletekig menjen. Nem szabad ö, ugyanis olyan helyzetet teremtenünk, amikor a betegek egyszerűen nem engedhetik meg maguknak a gyógyszereket. Egy csomó minden történt már, egy klasszikus ö, esete ennek a Novartis botrány, itt főleg Görögországban derült ki, hogy mi történt. A végére kell járnunk ennek az esetnek, rámutatni arra, hogy kik voltak a felelősök, és szankcionálni az adott cégeket. Biztos úr, Katainen úr, a gyógyszerek készlethalmozásával is foglalkozni kell, mert ez nagyon fontos dolog. A multiknak nem szabad ezt felhasználni a gyógyszerek exportjára, és aztán hiányt teremteni az Európai Unión belül. Mert hogyha ezt teszik, akkor nem lesz versenyképesség itt az eu belül. A fő cél a védelem. A következik. Parancsoljon képviselőtársam. Jócsa, eh, spoštovani Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót, kedves kollégák! Alelnök úr, szeretnék De Grandes kollégának gratulálni a nagyon jól végzett munkához. Üdvözlöm a módosítókat, a kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozóan. Nagyon sokat nyertünk, hiszen új gyógyszerek vannak Európában, és ugyanakkor a generikus termékek előállítói számára esélyegyenlőséget teremtettünk. Lehetővé tettük az exportot a harmadik országok felé, és könnyítettünk az európai piacra való belépésen is, hogyha a tanúsítvány lejár. A közelmúltban azonban a költségek megemelkedtek. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a gyógyszerek gyorsabban kerülhetjenek a piacra, ez pedig azt jelenti, hogy a betegek gyorsabban hozzáférhessenek az olcsóbb gyógyszerekhez. Ez bebizonyítja, hogy az EU gondol rájuk. És a vita lezárásaként először is a bizottság nevében alelnök úrnak, Katainen úrnak adom meg a szót két percben. Parancsoljon, alelnök úr! The floor is yours, Mr. Vice President Köszönöm szépen, nagyon röviden a mai vitát. És még egyszer köszönetet szeretnék mondani, és gratulálni szeretnék az előadónak, kiváló munkát végzett. Politikailag kényes ügy ez, a megoldás pedig a pragmatizmus mint a példája Nagyon is praktikus ez a megoldás. Azt jelenti, hogy az EU a generikus és bioszimiláris gyártókat ugyanolyan feltételekkel bocsátja a piacra, mint a harmadik országbeli gyártókat. Ugyanakkor a szabadalom védelme az innovátorokat is védi. Ez a megoldásnak, a kompromisszumnak nagyon egyszerű összefoglalása. Ez pontosan megmutatja az innovátoroknak is, hogy a kontinens pártolja az újítást, védelmezi az újítókat, ugyanakkor sikerült kialakítani az egyenlő versenyfeltételeket a generikus és bioszimiláris gyógyszerek gyártói számára. Kiváló döntés ez a betegek, a fogyasztók szempontjából is, de nagyon jó döntés a gyártók, az iparág és az innovátorok szempontjából is. Köszönöm az együttműködést thank you very much for your work nagyon köszönjük a munkáját és most Dragán pascualnak a főelőadónak köszönöm meg és kérem hogy zárja le a vitákat. parancsoljon főelőadó úr két percben az öné a szó még zárásnak. köszönöm szépen elnök asszony és köszönöm szépen a bizottság alelnökének is hogy megjelent hogy beszélt hozzánk és Szeretném megköszönni a felszólalóknak is. Sokszor egyedül éreztem magam ebben a munkában, de nagyon jól tették az árnyék előadók, hogy ennyire sokat követeltek tőlem. A parlamentben konszenzusokra van szükségünk, és így tudjuk továbbvinni ezeket az ügyöket. Nem arról van szó, mint néha, hogy a kisegér azt gondolja, hogy nagyon dübörög az elefánt mellett a hídon, hanem kifejezetten egy kiegyensúlyozott megoldást sikerült kidolgoznunk, a generikusok gyártóinak is tudtuk az érdekeit védeni, illetve a fejlesztőkét is az európai fogyasztó érdekében. Remélem, hogy ez a rendelet hatékony lesz, hatásos és elégséges a piacon, ha nem, ezért jött létre a felülvizsgálati záradék, hogyha ki kell egészíteni, módosítani kell a szöveget, ami jelen pillanatban a céljainknak megfelel, így a ciklus végén. El kell mondanom, hogy megtiszteltetés volt önökkel dolgozni. Nagyon köszönjük a munkáját, és megköszönjük a vitát, ezennel lezárjuk, és szavazás holnap. tisztelettel és szeretettel megköszönöm. i thank you very much for your work and i welcome you madam jourov. köszönöm szépen a munkájukat. Katán úrnak is nagyon szépen köszönjük a munkáját. A következő jelentésünkre itt a tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek Julian Assange lehetséges kiadatával kapcsolatban. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a tanács képviseletében Madame Ciotot, parancsoljon öné a szó 5 percre Köszönöm szépen, elnök asszony, képviselő hölgyek és urak, Jurava biztos asszony. Köszönöm szépen, hogy napirendre vették Julian Assange esetleges kiadásáról szóló pont, napirendi pontot. Tudjuk, hogy amikor megpróbáljuk a közérdeket védeni, a közérdekű ö, tájékoztatások, a közérdekű jelzések fontos szerepet játszanak ebben, ehhez jogi védelem is kell. Tudom, hogy tegnap a vitában sok szó esett erről a közérdekű bejelentőkről szóló irányelv kapcsán. Követjük a legújabb fejleményeket Assange úr ügyével kapcsolatosan, és Julian Assange az ekvádori, a londoni ekvádori küldöttség, követségen kapott menedékjogot 2012-ben. Svédországban ugyanis zaklatással vádalták, és nem erőszakkal. Ő azt mondta, hogy ez a menedékjog teszi lehetővé, hogy az Egyesült Államokban elkerülhesse a bíróság eljárást. Április 14-én Ekvádor visszavonta Assange úr menedékjogát, így a brit rendőrség letartóztatta, és a bíróság a a feltételes szabad, az óvadékkal való szabadlábú bocsátás szabályainak a megsértése miatt indított ellen eljárást. Az is elképzelhető, hogy a nyomozás újraindul ellene a nemi erőszakkal kapcsolatosan. A tanács nem egyeztetett Assange úr esetleges kiadatásáról, és nem alakított ki ezzel kapcsolatosan álláspontot. A kiadatási ügyek a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartoznak, éppen ezért a brit igazságszolgáltatás kezében van az ügy, illetve a belügyminisztérium kezében, viszont el kell mondanom, hogy a tanács nagyon fontosnak tartja a közérdekű bejelentők védelmét. Az elmúlt hónapban az Európai Parlament, a tanács erőfeszítéseit arra összpontosította, hogy az érintett irányelvel kapcsolatos megállapodást a jelenlegi ciklus alatt le tudjuk zárni, és ezt a célt sikerült elérni, a plenáris ülés ma szavazott a tárgyaló felek, a két társ jogalkotó tárgyaló felei által megállapított szövegről. És most átadom a szót Jurova asszonynak az Európai Bizottság nevében. Parancsoljon, biztos asszony! Madam President, honorable members, the European Parliament asked the Commission to make... Elnök asszony, tisztelt képviselők! Az Egyesült Királyság számára a lehetséges kiadatásáról volt szó Julian Assange-nek. Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok közötti ilyen jellegű ö, eljárás bilaterális megállapodás alapján történik. Ez utóbbi nem teszi lehetővé a kiadatást abban az esetben, hogyha alapos ok van arra, hogy így a halálbüntetést alkalmazhatják. Ezen kívül a bíróság is úgy döntött, hogy egy tagállamnak tartózkodnia kell kiadatástól abban az esetben, hogyha fennáll a kockázata annak, hogy a gyanúsított alapjogai sérülnek. Abban az esetben, ha Svédország úgy dönt, hogy új európai elfogadási parancsot ad ki, a 2017-ben visszavontat követően, és az Egyesült Királyság bírósága mérlegelni, mérlegelni hogy precedenst tulajdonít ennek az amerikai kéréssel szemben. Itt nincs egyértelmű döntés, egy csomó tényezőt kell figyelembe venni a bíróságnak. Általános megjegyzésként el kell mondanom, hogy az Európai Bizottság bíróságnak nincs kompetenciája, hogy fellépjen ilyen bírósági eljárásokban, amelyek tagállami bíróságok előtt folynak. Az Egyesült Királyság Bíróságának függetlenségében bízunk, hogy, és szakértelmében, hogy megfelelő döntést fog hozni a bizonyítékok előtt. A vitát először is az Európai Néppárt nevében 1 perc 30 másodpercre parancsoljon paní předsedající já chci potvrdit slova komisařky. köszönöm szépen elnök asszony szeretnék azzal kapcsolatban amit a biztos asszony mondott. nem is értem hogy miért a mi szerepel ez a kérdés ez egy büntetőjogi kérdés kiadatásról van szó erre nemzetközi megállapodások vonatkoznak. a brit fog döntést hozni és az amerikaiak is megteszik megállapodásokat kötöttek két jogállam között. Nem is értem, hogy mit keres ez a téma itt a mi napirendünkön. Nemzetközi megállapodásokat elismerő és betartó államokról van szó. Nyilván Assange úr esetét napirendre lehet űzni, erről lehet tárgyalni, de az, hogy nekünk itt be kéne avatkozni, ezt nem gondolom. nagyon fontos tényeket hozott napvilágra, ez az úriember, ez persze nagyon sok kockázattal is együtt járhat, akár a terrorizmussal való összeköttetésben, de nincs hatásköre a, bi- a bizottságnak arra, hogy itt közbelépjen, vagy akár a különböző tagállamok igazság szolgáltatására hatást vagy nyomást gyakoroljana. Ez majd a brit bíráknak a dolga lesz, nekik kell eldönteniük, hogy a kiadatási kérelemnek eleget tesznek-e vagy sem, hogy az amerikaiaknak válaszolni kívánnak-e. Ők majd látják, hogy ezt megfelelőnek tartják-e vagy sem. Köszönöm. Listák és a Demokraták Progresszív Szövetségének a nevében parancsoljon Anna Gomez. A extradição de Julian Assange para os Estados Unidos. Julian Assange kiadatása az Egyesült Államoknak, ezt meg kell akadályozni. Biztosítani kell az átláthatóságot, az átláthatóságért küzdők biztonságát. Vajon a Trump adminisztráció nem a saját célra fogja kihasználni a médiát? Nem lesz méltányos tárgyalás, hanem az szólásszabadság korlátozására fogják felhasználni ezt az ügyet. A Human Rights Watch már beszélt erről, Megvan annak a kockázata is, hogy a Szenzsnak halálbüntetéssel kell szembenéznie. Manning is kínzás áldozata lett a börtönben. Az Afganisztánban, Irakban történtek nyomán láthatjuk a, azt a képmutatást, ami az amerikai kormányzatot jellemzi. Volt, aki engem vádolt túlzással, amikor a CIA által enged, engedélyezett guantanomi kínzásokról beszéltem. A Wikileaks azután napvilágra hozta az erre vonatkozó dokumentumokat. A svéd bíróságok előtt kell Assange-nak elszámolnia a múltjával. Bíz, bíznunk kell a svéd és brit bíróságok függetlenségében és helyzet ítéletében. Julian Assange bizonyos szabályokat is megszegett, de biztosítanunk kell, hogy igazságot szolgáltatnak Assange-nak. Korábban elfogadtunk a közérdekű bejelentőkkel kapcsolatosan egy irányelvet, az alapvető jogokat biztosítani kell, és fel kell szólalni a bűnözőkkel szemben. Köszönöm szépen! képviselő asszony egy kék kártyát kapna pospil úrtól elfogadja? madame gomes there is a blue card for you from mr pospil. the floor is yours mr pospil. paní kolegyně já jsem se zájmem vyslechl vaše vystoupení. hát igazságügyminiszter voltam úgyhogy a kérdésem az hogy egy politikai grémium, ez a parlament hogyan tud egy kiadatási ügybe beavatkozni? Nem vagyunk illetékesek. Egyszerűen nem vagyunk illetékesek. Egy kiadatási ügyben kellene eljárni. Ez egy nagyon fontos ügy, ebben az igazságügynek kell lépnie. Köszönöm. Body and we know that no european country should extradite to a country that has the death penalty. Tudjuk, hogy egyetlen európai országnak sem szabad kiadni senkit egy olyan országba, ahol halálbüntetés van. Ez a helyzet az Egyesült Államokban. És attól tartok, hogyha kiadják Assange urat, akkor gyakorlatilag ez a helyzet, és ezért megvan ennek a politikai oka, hogy miért nem szabad kiadni sehova köszönjük szépen a következő felszólalónk egy percben urbán crespo az európai egységes baloldal nevében parancsoljon mr crespo. Eh, köszönöm szépen elnök asszony az assange ügy az információ szabadsága kapcsolatosan eh, sötét pontja a, ezeknek az időknek. A Wikileaks eh, lehetővé tette, hogy újságírók meggyilkolását, háborús bűncselekményeket tárjunk fel. Illegálisnak tartom Assange letartóztatását, illetve az ENSZ döntéseit sem tették, vették figyelembe az Egyesült Államokban. Ma fogadta el a parlament a közérdekű bejelentőkkel kapcsolatos irányelvet, nagyon veszélyes üzenetet közvetítene Assange kiadatása, hogy megvédhető a korrupció és a hatalommal való visszaérés, és ezzel lemondanánk demokráciánk egy nagyon fontos részéről, az információhoz való jogról. Ezt nem engedhetjük meg. Köszönjük szépen. Éva Zsoli következik, parancsoljon a zöldek nevében. Egy percre zöné a szó la possible extradition de Julian Assange lehetséges kiadatása, a Wikileaks alapítója kiadatása gyakorlatilag nem csak egy ember életét jelenti, hanem demokráciánk jövőjét is a szólásszabadság, az átláthatóság rendkívül fontosak. Erről van ugyanis szó. Assange olyan információt hozott nyilvánosságra, amely zavaró, például ö, olyan ö, háborús bűnökről szólt, amelyeket az Egyesült Államok kötött, ö, az Egyesült Államok követett el. A nyitott demokráciákhoz átlátható és felelősségét vállaló uh, demokráciák mellett kell letennünk a voksot. A bátorsága mellett, ha ma kiadjuk Assange-ot, aki holnap kényes információkat hoz nyilvánosságra, hasonló sorsa jut. Franciaországnak menedékjogot kell biztosítani Julien Assange-nak, és meg kell védeni az átláthatóságot. Köszönöm. Képviselő asszony, a Szabadság és a Közvetlen Demokrácia Európája képviselőcsoport nevében három percbe William Dartmouth kapja meg a szót. Parancsoljon. Yeah, thank you, Chair. Now let us start off... Köszönöm, elnök úr. Kezdjük egy felvetéssel. Egyáltalán nem jó elképzelés, hogyha politikusok megpróbálnak beavatkozni jogi eljárásokba. Ez kifejezetten rossz ötlet a politika és a jog különválasztása alapvető alappillére a nyugati demokráciáknak. Julian Assange ügyében őt letartóztatták, bíróság elé került, elítélték, mert az óvadék szabályokat megsértette. Az Egyesült Államokban hackeri tevékenységgel táv vádolják, ezért volt ezért lesz egy kiadatási tárgyalás angol bíróság előtt, és amit a tanács mondott, tényszerű tévedés, a belügyminiszter nem dönt ilyen ügyekben. Nagyon sokan, jó magam is, nem értünk egyet bizonyos döntésekkel, bírókkal az Egyesült Királyságban, de egyetlen komoly ember sem vonja kétségbe az igazságügyi rendszer komolyságát, Gómez asszony és más kollégák szeretnék, hogyha ez a jogi eljárás politikai hatása alá kerülne. Most beszélek utoljára a parlamentben, de sajnos itt vitatkoznom kell. Nem szabad a politikának kitenni a jogi eljárásokat, ez ellentmond nem csak a nyugati értékeknek, Zsoli asszony, hanem a demokrácia intézményeinek is. Mi politikusként a jogi kérdéseket Julian Assange ügyében is a jogászokra kell, hogy hagyjuk. Miért sértette meg az óvadéki eljárás Assange úr? Az európai elfogadási parancsot a svéd ügyész adta ki. Ennek ellenére az európai letartóztatási parancs nem igazán védelem a kiadatással szemben, ez nyugtalanító. Sokszor halljuk azt, hogy milyen fontosak az emberi jogok. Az SND, az ALDE, a brit liberális demokraták, akik támogatják az új európai szuperállamot, ugyanazok, akik az európai elfogadó parancsnak nagy támogatói a civil szabadságjogok támogatásához való elkötelezettségük nagyon is hamis. Az önök elkötelezettsége a polgári jogok iránt, illetve a jogi eljárások iránt Kaléban belefullad a tengerbe. Az integráció fokozása nevében Hogyha ezek az emberek csak jól elgondolkodnának, sokkal jobb dolgunk lenne, én erre sürgetem önök. Koluglu következik, a GUE-ból egy percre parancsoljon. Well, uh, I listened to, to Pontius Pilatus today. Pontius Pilatus hallgattuk ma. Whistleblowereket próbálunk megóvni, de nincsen kompetenciánk, nem vagyunk illetékesek. Most, hát valljuk be, egy politikai testület vagyunk, lehet politikai véleményünk a tényekre vonatkozóan, de hát mi történik? Nézzük meg, hogy egy európai ö, újságíró ír valamit, vagy közzé tesz valamit Iránról. Hogyha Assange-ot kiadják, akkor ez precedens teremt. Azaz, Irán kérhet